La séance est reprise. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. A tegnapi jegyzőkönyvet szétosztottuk, van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A